Der Präsident. Az elnök. Die Sitzung ist wieder aufgenommen. Folytatjuk az ülést. Das Protokoll der gestrigen Sitzung. A tegnapi ülés jegyzőkönyve és az összes elfogadott szövegnek is rendelkezésre áll dokumentuma. Ha nincs ellenvetés, akkor ezeket elfogadottnak tekintjük.